Επανερχόμαστε στη συνεδρίαση, και κύριοι συνάδελφοι. Το επόμενο... Folytatjuk az ülést. A következő téma a napi rendünkön a tanács és a bizottság nyilatkozata az, Amazonas, az Amazonas menti erdőtüzekről. A tanács nevében most Tundrájnan asszony kap szót, tessék. Mr. President, Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nem hiszem, hogy egyedül lennék azzal, amikor azt mondom, hogy az előttünk lévő téma, az Amazon menti erdőtüzek témája nagyon is aggasztó mindannyiunk számára. Ez nem csak az ott télőket fenyegeti, hanem ez kihat a bolygónkra és a klímára is. És nem tudom hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az Amazonas menti erdők megőrzése a klíma szempontjából. Ezek a területek nagyon gazdagok élő világ szempontjából is, és rengeteg különleges faj él itt. Főként a klímaváltozás és az emberi fellépés okozza ezeket a tüzeket, ezek drámai hatásúak, súlyos mértékben csökkentik a fajok sokszínűségét, és pusztítják a trópusi esőerdőket. Ezek a tüzek közvetlenül közöd, kötődnek az erdőírtáshoz. Sajnálatos módon aggódva látjuk azt, hogy az elmúlt napokban ezek eh, még jobban eh, folytatódtak eh, Brazíliában, illetve Bolíviában. Ezek a tüzek nagy mértékben szennyezik a levegőt, nagyon sok állatfajt, növényfajt pusztítanak el, és elüldözik az őshonos lakosságot területeikről. Az EU vezető szerepe a klímaváltozás leküzdésében, illetve az erdők megőrzésében, ez is prioritása a finn elnökségnek. Az tüzeknek súlyos hatása van az emberi és állati életre az erdőktől függünk, akkor, amikor a diverzitást akarjuk megelőzni, ez segít a globális felmelegedés csökkentésében is, illetve ez munkahelyeket és megélhetést teremt. Ezek az erdők megőrzése hozzájárul ahhoz, hogy semlegesé tudjunk válni 2050-re. Az ENSZ klímacsúcs előkészítéséről már beszéltünk ma délelőtt, és ez a téma is rendkívül fontos. Az eddigi fellépés EU szinten, és azok a kötelezettségvállalások, amelyeket nemzetközi szinten tettünk, ezek közé tartozik az erdőírtás megszüntetése, de ezek tovább folytatódnak. Az Amazon menti tüzek által láthattuk, hogy még jobban fel kell, meg kell erősíteni fellépésünket. 2019 áprilisában a tanács elfogadott következtetéseket, amelyek az EU erdőstratégiájának végrehajtásáról szóltak. A tanács ekkor hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos ez a stratégia ahhoz, hogy koherens módon lehessen koordinálni a tagállami EU politikákat az erdők megőrzéséhez, illetve a megfelelő erdőkezeléshez. A mezőgazdasági és halászati tanács jövő hónapban tart erről vitát, megvitatják a 2020 utáni új stratégiát, amelyek ugyanazokra az elvekre épülnek, mint eddig, de újfajta politikai fejleményeket is figyelembe vesznek EU, illetve nemzetközi szinten is. A tanács és az Európai Parlament nemrégiben megkapta a bizottság régen várt közleményét, amely az EU fellépéséről szól a világ erejének megőrzése tekintetében. Megvizsgáljuk részletesen majd azokat a prioritás fellépéseket, amelyeket javasoltak, és várjuk az önök véleményét is ezekkel kapcsolatban. A tanács azon van, hogy visszajelzéssel szolgáljon a bizottságnak, és ez benne lesz van a decemberi következtetésekben is. Figyelembe véve azt, hogy az erdőírtás, az túlmutat az erdőgazdálkodáson, a me- környezetvédelmi, mezőgazdasági és kereskedelmi szakértők véleménye is fontos ezekben a kérdésekben. Reméljük, hogy mindez majd hozzájárulhat ahhoz, hogy megfelelő legyen a jövőbeli fellépésünk. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hadd zárjam azzal, hogy hangsúlyozom azt, hogy az Amazon menti tüzek sürgető globális válságot jelentenek, amelyhez megfelelő nemzetközi fellépés szükséges. Az, hogyha együttműködünk az Amazon menti országokkal, az nagyon fontos. Ezek az országok, úgy mint Brazília, teljes joggal megadhatják a választ, de meg kell tartaniuk a kötelezettségvállalásaikat. Azt kérem ezektől az országoktól és vezetőiktől, hogy sürgős fellépést tegyenek. Készek vagyunk arra, hogy Bolsonaro úrral és másokkal együttműködjünk. Az Európai Unió hajlandó támogatni őket, de fellépést kell látnunk. Finnország soros elnökként támogatja azt is, hogy az EU hogyan tudna mindez legjobban hozzájárulni. A finn kezdeményezésre az EU miniszterek augusztus végén Helsinki-ben beszéltek mindenről. Ezek a külügyminiszterek aláhúzták azt, hogy sürgető a helyzet, és hogy koordinált, átfogó EU megközelítésre van szükség a krízis leküzdésére. Soros elnökként mi továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy egységes, konzisztens és hatékony EU fellépést tudjunk biztosítani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Σας ευχαριστώ. Το λόγο εξ ονόμα της Επιτροπής έχει ο Επίτροπος Βέλλα. Köszönöm szépen. Most a bizottság nevében eh, Vella úr a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és eh, köszönöm az elnökségnek, eh, köszöntöm a tisztelt parlamenti kollégákat is. Ma egy globális biodiverzitás és klímaügyi vészhelyzetet tapasztalhatunk, ami kihat a gazdaságunkra és a jövőnket is befolyásolja. A mostani erdőtüzek világszerte nagy mennyiségű széndiokszidot engednek a légkörbe, és ez tovább mélyíti a válságot nem csak az Amazonas térségében, hanem a világ más tájain is, például Szibériában. De az Amazonas térsége egy egyedi hely, ugyanis az oxigén mellett rendkívül sok biodiverzitás is található ott. Ezért hálás vagyok azért, hogy ezt a kérdést önök napirendre tűzték. Az erdőírtás megállítása kulcsfontosságú, és ennek három fő oka van. Először is meg kell állítani a biodiverzitás elvesztését, másodszor meg kell állítani a klímaváltozást, harmadszor pedig a fenntartható fejlődés napirendjét és a Párizsi megállapodás keretében tett vállalásainkat tiszteletben kell tartani. Az erdők elvesztése jelentősen befolyásolja a stabilitást és a biztonságot, az emberi jogokat, a klímát, a biodiverzitást, az egészséget, és mind a helyi közösséget, mind pedig mások megélhetését hátrányosan érinti. Az Európai Bizottság segít ennek a helyzetnek a megoldásában, és rendszeres kapcsolatot tart a releváns hatóságokkal, Brazíliában is. A megfelelő eszközöket már mozgósítottuk, például Bolívia kérésére a vészhelyzeti koordinációs központ már tűzoltási szakértőket küldött az országba. Az ilyen segítségnyújtást bármelyik érintett ország kérheti, hogyha ehhez ezért hivatalosan folyamodik. A Kopernikus vészhelyzeti feltérképezési rendszert is aktiválták, és ezek most térképeket készítenek a tűzről Brazíliában, Bolíviában és Peru és Paraguay érintett részein is. Ezek közkincsek. Az Európai Unió már így is finanszíroz olyan fejlesztési projekteket, amelyek az erdőhöz és a földhasználathoz kapcsolódnak az Amazonas medencében, ezek között Brazíliában is. 128 millió eurót fordítottunk erre, és új fellépéseket is tervezünk összesen 28 millió euró értékben. A csilei és kolumbiai hatóságokkal is kapcsolatban állunk, ők a regionális koordinációban tevékenykednek. A nemrégiben megrendezett G7-es csúcson egy magas szintű találkozó kezdeményeztünk, az ENSZ közgyűlése mentén. Míg az erdőtüzek megállítása a prioritásunk, fontos, hogy az emögött meghúzódó strukturális okokkal is foglalkozunk, például a földgazdálkodás kiterjesztése. Júliusban a bizottság elfogadott egy közleményt, amely az unió fellépését fokozná az erdők veszteségének a megállításában. Átfogó cselekvések körére van szükség, a fenntartható földhasználat terjesztésére. Partnerországokkal együttműködve csökkenteni próbáljuk azt a nyomást, amely az erdőkre nehezedik, és próbáljuk ösztönözni az erdők helyreállítását. Az Európai Unió részéről a fogyasztási lábnyomunkat is igyekszünk csökkenteni. A keresleti oldalt elemezzük, és szabályozási, illetve más eszközöket is bevetünk, és elemezzük azoknak a termékeknek a kockázati profilját, amelyek hozzájárulhatnak az erdők helyzetének a romlásához. Dolgozunk azon is, hogy jobban elérhetővé váljon és jobb minőségű legyen az információ az erdőkről. Egyebek között egy uniós megfigyelőközpontot hoztunk létre az erdők helyzetének a romlásáról. A tudományos adatok megbízhatósága nagyon fontos része a stratégiánknak. A partnerországokkal való együttműködés szintén kulcsfontosságú, főleg azért, mert így tudjuk azonosítani, hogy milyen hosszú távú gazdasági következményekkel jár az erdők további pusztulása. A bizottság elkötelezett a tartós cselekvés mellett, igyekszünk segíteni abban, hogy megállítsuk az erdőírtást, és készen állunk arra, hogy segítsünk azoknak, akiket hátrányosan érintettek ezek a tűzesetek az Amazonas mentén és máshol. Szoros együttműködésben vagyunk ezekkel az országokkal és hatóságaikkal. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Köszönöm szépen. Most a különböző frakciók hozzászólásai következnek. A néppárt nevében McGuinness asszony először parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani több arányan asszonynak, mert különösen ismeri az erdőket, úgyhogy nagyon örülünk, hogy az elnökségük alatt vitázunk ebben a témában, és köszönjük a biztos úr tól hallottakat is. És látom, nagyon sokan vannak a látogatók is, Úgyhogy nagyon örülök, hogy a frakció támogatott abban, hogy erről a témáról beszéljünk. Tényleg arról van itt szó, hogy hogyan tudunk összefogni globális szinten, mert egyetlen egy nemzet sem tudja egyedül ezt a problémát megoldani. Azonban, amikor a nemzetek szuverenitásra törekszenek, meg kell erősíteni a multinacionális jelleget is, nem pedig gyöngíteni nem segít az, hogyha egymásra mutogatunk, segítenünk kell, és el kell ismernünk az előrelépéseket, ami Brazíliát illeti. A közelmúltban például hét más dél-amerikai ország összefogásával az úgynevezett zöld Brazília fellépés született meg. De ugye a nemzetközi közösségnek kellett ezt a nyomást rájuk gyakorolni, hogy ezt elérhessük. Mindannyian megszenvedjük azt, hogyha az Amazonas erdők elpusztulnak. Ugye biztos úr említette a szakpolitikák koherenciáját is Nyilván, ha mezőgazdasági célból teszik tönkre az erdőket és írtják ki a fákat, az sem jó. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a megállapodás a Mercosur országokkal figyelembe veszi az éghajlatváltozási célkitűzéseket is. Szükség van arra, hogy megfelelően közelítsük meg a kérdést mi európaiak be kell, hogy valljuk azt, hogy nem mindig tartottuk értékesnek az erdőket, tehát erre is figyelnünk kell. Úgyhogy talán a kollégáinkkal és a dél-amerikai partnereinkkel össze kellene fognunk. Indonéziában, a Kongó vidékén is égnek a tüzek, rengeteg széndiokszidot bocsátva a, a, a, a légkörbe, úgyhogy figyelnünk kell erre is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Garcia Perez asszonyé a szó parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, az Amazonas menti őserdőben valódi tragédia volt ez a mostani nyári erdőtűz. Nagyon elszomorította és mozgósította a nemzetközi közösséget. Ennek gazdasági, szociális és gazdasági hatásai is vannak, mégpedig ezek túlnyúlnak az Amazonas medencéjén. A bolygónk oxigénjének 20%-át ez a rendkívül gazdag ökoszisztéma állítja elő, és több mint egy millió őslakos él ott fenntartható módon, és generációk óta kezelik ők ezt a természeti örökséget, ezt meg kell védenünk számukra. Egy hónapig dolgoztam olyan szervezetekkel, amelyek támogatják az őslakos közösségeket, és nekik fenntartható alternatívekre van szükségük. Nem tudom elképzelni, hogy a, ezt a tragikus helyzetet ők hogyan tudják túlélni. Nem ez első alkalom, hogy az Amazonas mentén tüzek pusztítanak, de idén 80%-kal több erdő pusztult el, mint tavaly, és folyamatosan terjed a tűz. Az aranyláz csak rontja a helyzetet, és az a higany, amit az arany kitermeléséhez felhasználnak, a személyek egészségét is rongálja. a felelősség azoké, akik tagadják a klímaváltozást, és pontosan tudjuk, hogy kik ezek. Bolsonaro úr egy új aranylázat indított el, és mindemellett teljesen figyelmen kívül hagyja a környezetvédelmet. Bolsonaro úrnak meg kell hallania az igazságot. Elbocsátotta a brazil űrügynökség, illetve a környezetvédelmi ügynökség vezetőjét. Elnök úr, innentől már nem lehet visszafordulni. Az Amazonas menti őserdő 20%-a már elpusztult. Ez egy környezetvédelmi dráma. A szociáldemokratákat rendkívül aggasztja az őslakosok és a földjeik helyzete. Azt látjuk, hogy egyre fokozódik az erőszak az őslakosok által lakott területen. A vezetőket és az aktivistákat, mint Dilma Ferreira Szilvát és Claudio eh, Norcosta da Silvát eh, bebörtönözték. A regionális hatóságokkal együttműködve megoldást kell találni, és meg kell védeni mind az embereket, mind pedig a környezetet. A frakciónk teljes messzélséggel támogatja ezt, és továbbra is segíteni fogunk ebben. Bolsonaro urat fel kell szólítani arra, hogy a Párizsi Klímaegyezményben tett vállalásait tartsa tiszteletben, és a Mercosur megállapodás környezetvédelmi záradékát úgy szintén. Máskülönben Brazília elszigetelődik a nemzetközi közösségtől. És azt gondolom, hogy alkalmas ez az idő arra, hogy emlékeztessünk arra is, arra az a, a indián mondásra, hogy amikor az utolsó fát is kivágtuk, megmérgeztük az utolsó folyót, és kifogtuk az utolsó halat, akkor fogunk rájönni, hogy a pénz nem ehető. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A Renew Europe nevében Két percben Husik úr következik. Megismétlem, hogy a frakciók hozzászólásai alatt nem fogom engedélyezni a kék kártyákat. Köszönöm. Mr. President. Elnök úr, miniszterasszony, biztos úr, kedves kollégák! Ez a nyár szörnyű volt az erdő tüzek miatt. Mindannyian döbbenten néztük az Amazonas vidéki erdők lángolását. És a Bolsonaro úr féle felhívás, hogy védjük ezt az erdőt, gyakorlatilag egyáltalán nem volt igaz, mert az ő politikájának volt ez eredménye. De legyünk őszinték, nem csak az Amazonas mentén égtek az erdők, Szibériától Alaszkáig égtek az erdők, ahol is a növények és az állatok lakóhelye pusztult el. Eljött az idő, hogy bevalljuk azt, hogy mi is részei vagyunk ennek a problémának. Nem csak, hogy hozzájárulunk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásához, hanem olyan jogszabályokat is hozunk, amelyek ezt eredményezik. Úgyhogy ideje, hogy változtassunk ezen. Ideje, hogy ez a ház fellépjen. Nevezetesen a Merkozúr megállapodás gyakorlatilag ahogyan áll, nem igazán megfelelő, sokkal mélyebbre kell hatolnunk. Az új bizottság azt állítja, hogy az európai zöld megállapodás prioritás, de ezen túl kell lépni, az egész világot kell, hogy ez ö, megtalálja. Hogyha meg akarjuk tényleg védeni a bolygónkat és a civilizációt, akkor az agrárpolitikának sem szabad hozzájárulni az erdőírtáshoz, mert pillanatnyilag ez a helyzet az Amazonas vidékén is. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a kereskedelmi politikáink sem járulnak az erdőításhoz hozzá, mert pillanatnyilag ez történik. Ugyanez a helyzet az energetikával, az energiapolitikával, ugyanis itt is ugyanez a helyzet. Arra van szükség, hogy mindenütt változtassunk a saját és a gyermekeink érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Hautala asszony kapja meg a szót, aki az Európai Parlament alának egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ezek az erőtüzek mindenképpen ébresztők voltak, de tudjuk, hogy máshol is történnek ilyen tüzek dél ázsiában vagy Afrikában is, hogy kiemeljem a legfontosabbakat. Azt is tudjuk, hogy a klímaváltozás leküzdéséhez a széndiokszidot kell megkötni minden lehetséges eszközzel. Az egyetlen módja ennek az az, hogyha erdők vannak. Az erdőket átformálják mezőgazdasági területtél, és szögezzük le a Mercosur megállap megállapodás a szója, kávé, marhahús importjára szolgál. Ez is veszélyezteti az Amazonast. A Mercosurban nincsen, Mercosur megállapodásban nincsen semmilyen fajta mechanizmus, amelyel a Párizsi megalapodás vagy bármilyen más kötelezettségvállalást be lehetne tartani. Ennek a megállapodásnak nincsen ereje, nem segíti a fenntarthatósági fejlődést. A bizottság közleménye az erdő írtásról. Ez csak egy, és ebben van egy ígéret számomra, amelyben azt írják, hogy meg kell vizsgálni a szabályozást a keresleti oldalon. Nagyon fontos, hogy legyen egy európai szabályozás, amelyen fel tudjuk hívni az európai fogyasztó figyelmét arra, hogy ne vásárolnak ilyen termékeket. A finn elnökséghez is van egy kérésem, tudom, hogy most döntenek majd erről, ez pedig a mezőgazdasági tanács, foglalkoznak majd ott a e, erdő degradációval. Azt kérdezem, hogy miért a mezőgazdasági tanácson foglalkoznak ezzel, mert nem pedig a környezetvédelmén. Elnök, köszönöm szépen. Az ID frakció nevében Ruzsé úr kap két percet. Eh, Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az Amazonas menti erdő ég katasztrofális környezetvédelmi helyzetet teremtve, ezt mindannyian tudjuk. Mindannyian így érzünk, ahogyan a tanács. Macron elnök ugyanígy érez, érzett a Szahara déli részén levő égő erdőkkel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a hatodik és a kilencedik legnagyobb világhatalom vezetőinek tennie kell valamit. Mindenki tudja, hogy mi történt Kanadában. Katasztrófa volt a francia állattartók számára is. Mindannyian ellenezzük a Mercosurt, mert katasztrofális megállapodás ez a francia gazdák számára. Macron elnök úr végül is ugyanezt a következtetést vonta le, eh, de a legcinikusabb eh, helyzetet az Amazonas erdő eh, égése okozta. Azt gondolom, hogy nagyon komolyak ezek a témák, az ökológia és a környezetvédelem. Nem lehet egyszerűen játszadozni velük. Azt gondolom, hogy kezdjük a saját házunk táján, a rendtételt Macron elnökkel például, hogy a Réunion szigeti hulladékkal foglalkozom például, a radioaktív anyagokkal a Marshall szigeteken, amely a francia polinézián lakó honfitársainkat veszélyezteti, hogy csak néhány példával éljek. Végül pedig foglalkozon azzal a környezetvédelmi katasztrófával, amely Martinikon és Guadalupon található. Sajnálatos módon mindezek ellenére Emmanuel Macron semmit nem tesz, és végül alá fogja írni a Mercosur féle szerződést. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, Ruzsé úr. A következő hozzászóló Herman Tercs úr az ECR nevében. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sokat beszélünk itt eh, Bolsonaróról, és nagyon sokan őt hibáztatják az egész eh, tragédiáért, ami történt. Itt elfeledkezünk arról, hogy eh, itt van egyfajta vakfoltja a parlamentnek afelé, ami valójában történik. Mert itt például arról is beszélünk, ahogy azt a szocialistáktól is hallottuk, hogy az arany láz, az arany kutatása mennyi problémát okoz, de Venezuelában Maduro kontrollja alatt és a kolumbiai ellencsoport irányítása alatt keresik az aranyat, amely a Chávez mozgalomnak és Maduronak köszönheti a létezését. És nem Brazíliában, hanem Bolíviában van az igazi probléma. Arról ugyanakkor senki sem beszél. Morales úr a koka levél, koka cserje termesztésének adott teret, és ez megsokszorozódott az ő regnálása alatt, és a katasztrófák nagy részét ez okozza. Itt pedig mi csak Bolsonaro-ról beszélünk. Köszönöm szépen, Tecs úr. A GUE nevében Papadimulis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, amit a tanács és a bizottság az imént elmondott, de az is, amit a tudósok mondanak, és maga a valóság is azt mutatja, hogy nem csak beszélnünk kell, hanem cselekednünk is kell. Jó az, hogyha vitázunk, de le kell vonnunk a következtetéseket és intézkedéseket kell tennünk, nyomást kell gyakorolni, annak érdekében, hogy ne vágják ki teljesen az Amazonast, hiszen ez a legnagyobb, ez egyetlen tüdeje a bolygónak. Itt az ideje, hogy megmutassuk azt, hogy Bolsonaro alatt egy év alatt 80%-kal nőtt a fakitermelés az elmúlt három évben sem vágtak ki annyi fát, mint ebben az évben. Valamit tenni kell, ez szégyen az Európai Parlament számára, hogy ez a vita nem vezet állásrólási indítványhoz a jobboldali, illetve a szélső jobb frakciók miatt. Szerintem intézkedéseket kell tennünk, és a Mercosur eszközét is ki kell használnunk a nyomás gyakorlásra. Köszönöm szépen, Papadimulis úr. Papadakis úr következik, a függetlenek nevében parancsoljon. Köszönöm a szót. Óriási a katasztrófa az Amazonas mentén, és a nagyvállalatok miatt van ez így, amelyek kivágják a fákat, és ezért a pénzintézetek fizetnek. Gyakorlatilag Bolsonaro a környezet ellenes politikát támogatja szemben az elődeivel. Különböző mezőgazdasági termékek ellátását támogatja, a fák kivágását, és az erdőírtást az Európai Uniós cégek is gyakorolják. Ezért az EU-nak és az EU-s kormányoknak szembe kell néznünk ezzel a problémával, meg kell néznünk azt, hogy mi a helyzet a szabadkereskedelmi, a Mercosur féle megállapodása. Szemben azzal, amit az éghajlat mellett mondtunk, a parlament ö, nem szavazta meg az állásfoglalást szükséges intézkedések foganatosítása, hogy erdőket telepítsenek, és minden üzleti tevékenységet meg kell szüntetni itt ebben a térségben. Köszönöm szépen, Papadakis úr! A következő hozzászóló Péter Líze úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az Amazonas menti erdőtüzek óriási katasztrófát jelentenek. Csak egy példán mutatnám ezt be. A párizsi megállapodás során Brazília nem kötelezte magát a kibocsátás csökkentésre. A fő kötelezettségük az erdő területén volt, tehát az erdővédelem, újra erdősítés, és hogyha ezt nem tartják be, akkor ez óriási problémát jelent a világ klímája szempontjából is. Vannak még más helyek is, és erről is beszélnünk kell. Szibériában, Alaszkában is voltak erdőtüzek, ez óriási fenyegetés a klíma számára, hiszen itt metán szabadulhat fel, ez még károsabb, mint a széndiokszid, nem primitív vitáról van itt szó, Sokan a Mercosur megállapodás leállítását követelik. A kérdés az az, hogy ez igazából ez közelebb vinne bennünket a célunkhoz. Úgy gondolom, hogy a párbeszéd a helyes út, a helyes mód, persze kell egy kis nyomást gyakorolnunk. Úgy gondolom, hogy a gyökereknek kell megragadni a problémát. Nekünk is felelősségteljesnek kell lennünk. Az Európai Unió erdeiről beszéltünk tegnap a saját erdeink védelméről, lehetséges módon Európában is az újraerdősítésről kellene beszélni, és mindehez nyomonkövetésre is szükség van. Jó az, hogy ma mindkét témáról, az európai erdőkről, illetve a nemzetközi erdőkről nincsen most állásolás, de mindkét téma esetében cselekednünk kell, meg kell gondolnunk azt, hogy mi a helyes megoldás, utána kell döntenünk, és a következő hetekben ezt kell megtennünk. Köszönöm szépen. Kiitok, kiitokset edustaja Liisa Köszönjük szépen Líze úrnak. A következő hozzászóló Miriam Dali másfél percet kap. Köszönöm, elnök asszony. Amiről ma beszélünk, az a világ legnagyobb esőerdeje, és ez a visszafordíthatatlan pusztulás szélén áll. Az Amazonas menti erdő azért fontos nekünk, mert a klíma számára is fontos. Ez egy széndiokszid gyűjtő, amely csökkentheti a klímaváltozás hatását. Ha az amazonasi esőerdők elpusztulnának, akkor rengeteg üvegházhatású gáz gyorsíthatná fel a klímaváltozás folyamatát. Több száz tűzesetet rögzítettek már ugyanakkor a sarki és szubarktikus területeken is ezek pedig 100 millió tonna széndiokszidot bocsátottak ki. De ez egy ördögi kör. Hogyha a nemzetközi közösség és az Európai Unió nem cselekszik azért, hogy csökkenjen az üvegházhatású gázok mennyisége, akkor a pusztulás nem lassulhat le, és ezek a tüzek egyre tovább fognak terjedni. Az Amazonas menti esőerdők tüzeinek megfékezése az EU és a Mercosur közötti kapcsolat fontos részét kell, hogy képezze, és mindenkinek az érdeke, hogy ezeket a rendelkezéseket valóban megtegyék. A párizsi megállapodás gazdag aláírói, akik megígérték, hogy a szegényebb országokban finanszírozzák a széndiokszidot elnyelő erdők telepítését, azoknak valóban meg kell ezt tenniük. Egy erőteljes európai, globális, kollektív cselekvés, amire itt most szükség van. Köszönöm szépen. sitten Köszönöm szépen, Dali asszony. A következő hozzászóló Nikolaj Stefanuta másfél percben. Tisztelt elnök asszony, biztos úr! A galéria tele van fiatalokkal, ahogy önök is láthatják. Ők jobban foglalkoznak az éghajlatváltozással, mint mi. Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, de már nem egy nemzet ö, problémái, önállóan. Sajnálatos módon az Amazon menti erdőtüzek egy általános tendencia részei. A tavalyi évhez képest megnőtt az erdő tüzek száma. 1600 tűz volt 2018 augusztusában, több mint 400%-kal nőtt meg ez a szám az idén augusztusra. Európa nem nézheti tétlenül, hogyha szenvednek az országok. Egyetlen egy országot sem kímél meg az ilyen jellegű katasztrófa, egyetlen egy ország sem tudja megoldani ezt a problémát egyedül. Nagyon fontos, hogy összefogva lépjünk fel, és ne növeljük a globális felmelegedést meg kell erősítenünk a polgári védelmi fellépést, illetve azokat a készségeket, amelyekkel meg tudunk birkózni nem természeti katasztrófákkal. Azért mondom ezt, mert a tanács most csökkentette ezeket a pénzügyi alapokat. Elnök asszony, vissza kell szereznünk ezeket az összegeket. Itt nem csak az erdőtüzekről van szó, hanem emberekről, a jövőjükről, ezeknek a fiataloknak itt a jövőjéről. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Stefán Uta úr. A következő hozzászóló másfél percben Janik Sádó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, kétféleképpen lehet megközelíteni ezt a kérdést. Az első természetesen az érzelmek oldaláról, hogy hogy, ne, hogy lehet kibírni azt, hogy az ember ne sírjon, amikor látja a pusztulását ezeknek a fáknak. Aztán ott van a másik oldal, akik el akarják adni az üzleti tevékenységüket a kormánynak, vagy a szexista, embergyűlölés egyéb oldalról. Aztán ott van a másik oldal, sem érzelem, sem semmiféle felelősségvállalás ezen erdőtüzek kapcsán. Biztos úr, nem mondta ezt, hogy Mercosur vagy közös mezőgazdasági politika. Hallottam a képviselőket, a szociáldemokraták, a néppárti képviselők részéről. Jó lenne azért, hogyha tiszteletbe tartanánk a Mercosur kötött megállapodást, de ha nem látják azt, hogy ez a megállapodás, ahol a Brazília is aláírt, mert szóját és egyebeket fog exportálni, eh, ez egyszerűen tönkreteszi az Amazon vidékét. És és az éghajlat ellenes tevékenység. Ha nem látják azt, hogy a kap, amit a bizottsági képviselés, amit támogatnak, a szója e, importot támogatja Brazíliából, nem látják a felelősségüket, nem vesznek részt abban, hogy állítsuk le az erdőtüzeket, amely tönkreteszi az Amazon vidékét, illetve azokat az embereket, akik ott élnek. Úgy kérem, komolyan nézzenek e-, ebbe bele, köszönöm. Köszönöm szépen, Zsadó úr. Björk képviselő következik. Köszönöm szépen. Az Amazonas lángol, és nem biztos, hogy meg tudunk birkózni ezzel a klímakatasztrófával. Ha csökkentjük az erdőírtást, ha nem csökkentjük az erdőírtást, akkor nem fogjuk tudni megfékezni a globális felmelegedés katasztrofális hatását. Bolsonaro elnök felelős ezért a helyzetért, nem csak azért, mert olyan politikákat vezetett be, amelyek az őslakosokat, az LMBTI embereket negatívan érintik, hanem azért, mert az egész világ számára katasztrofális az ő erdőirtási politikája. Egyáltalán nem különös az, hogy sokan így reagálnak rá, és azt követelik, hogy cselekedjünk. Egyetértek az előttem szólókkal, tennünk kell valamit ennek az egyik nyilvánvaló módja az lenne, hogy a Mercosur megállapodás tárgyalásait felfüggesztjük. Ezt jegelni kell, és el kell mondani, hogy a környezetvédelmi feltételeket kötelező érvényűvé kell tenni, és az amazonasi erdőírtást meg kell állítani. A fiatalok már egy hete tüntetnek, és azt követelik tőlünk, hogy tegyünk valamit. Köszönjük, Björk asszony! A következő hozzászóló Eleonora Évi egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Mi, európaiak is ö, felelősek vagyunk az Amazon menti erdőtüzekért, mert ö, a pálmaolajat, a húst és olyan termékeket fogyasztjuk, amelyeket onnan hozunk be, például a szóját, a kukoricát és a harmadik országokban az erdők kárára történik mindez az erdőírtás segítségével. Úgyhogy először is csökkentenünk kellene az Európai Unióban azoknak a termékeknek a fogyasztását, amelyek közvetlenül az erdőírtást okozzák. Nem szabad elfeledkezni azt sem, hogy rengeteg az ember a Földön, akik nem tudnak eleget enni, és a két milliárdan ö, vannak, sőt, négy milliárdan lesznek, akik túl sokat esznek, azért halnak meg. Ö, a bolygónkat ezek veszélyeztetik. Úgyhogy a gyökereinél kell megvizsgálnunk ezt a problémát, az Európai Unió kereskedelmi szerződéseit kell újra megvizsgálnunk, figyelnünk kell a fenntartható fejlődésre, segítenünk kell a szegénység megszüntetésében, az éjség leküzdésében például. Köszönöm. Köszönöm szépen, Evi asszony. Adam Jarubasz másfél percre, tessék. A világ sokszor, biológiai sokszínűségének forrása tüzek áldozatává esett. Ezt a helyzet tehát mindenképpen figyelembe kell vennünk emlékezni kell arra is, hogy a Mercosurral van egy megalapodás, amelyet fel lehetne használni arra, hogy emlékeztessük ezeket az országokat a párizsi megalapodásra, és hogy meg lehessen állítani az erdőírtást. Nem csak, hogy meg kell felelniük a, ezeknek az országnak a klímakövetelményeknek is, hanem meg kell felelniük az európai előírásoknak is, az állatjólét előírásoknak is, akár csak a francia, német vagy lengyel termelőknek is. Az európai bankok több milliót fektetnek be Dél-Amerikába. Le kell vonni a tanulságot a Mercosur tárgyalásokból nem szabad megengedni azt, hogy mindennek az eredménye az legyen, hogy tisztességtelen verseny alakul ki, vagy esetlegesen nem megfelelő minőségű élelmiszert kapnak az európai fogyasztók. Köszönöm szépen, Jarubász úr. Kati Piri következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ezek a szörnyűséges erdőtüzek kihatottak az őshonos lakosságra, és 60 olyan őshonos lako- csoport van, amelyek elszigetelten élnek, viszont az ő életminőségük is nagymértékben csökken. A kormány küldöttjei megpróbálják az, a erőforrásokat kiaknázni. Nem véletlenek ezek a tüzek, ezeket direkt gyújtották meg, hogy területeket nyerhessenek. Nem véletlen az sem, hogy nagymértékben nőtt az erőtüzek száma, mióta Bolsonaro hivatalman van. A fejlesztési politikája által az őslakosoknak el kell hagyniuk lakóhelyüket. Több százan tiltakoztak ezen politikák ellen, de a tiltakozás süket fülekre talált. Meg kell erősíteni ezen emberek hangját, ezért továbbra is ki kell használnunk a gazdasági erőnket, de a külpolitikai eszközeinket is, hogy megvédjük az emberi méltóságot, a biodiverzitást és a bolygónkat is. Marcos Mayruna, egy törzsi vezető azt mondta, hogy nem csak a miénk az erdő, ez mindenkié. Köszönöm. Köszönjük szépen Piri asszonynak. A következő hozzászóló Anthony Hook egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. São Paulo helyett fekete lett az ég az amazonasi esőerdő füstjétől. Ezek az esőerdők valóban a világunk tüdejét jelentik, és er-, erre mindannyiunknak szükségünk van, hogy lélegezni tudjunk az őslakosok, akik ott élnek, csak azt az alapvető emberi jogot szeretnék maguknak, hogy békén hagyják őket, és hogy a tűz ne pusztítsa el az otthonukat. Nagyon sok dél-kelet-angliai ember keresett meg engem ezzel kapcsolatban. Az Egyesült Királyság parlamentje bezárt ugyan, de ez a parlament még mindig tehet valamit. Csak nem negyedével nőtt tíz év alatt az egy személyre jutó GDP, Brazíliában, de akár a Mercosur megállapodás megmarad-e, akár nem, most itt kérdések merültek fel. Bolsonaro úr, ha leégeti az esőerdőket, akkor Brazília és az Európai Unió kapcsolatait is felperzseli. Nem kell ahhoz erdőt égetni, hogy gazdasági növekedést érjünk el, de a bolygónk megmentéséhez szükség van arra, hogy a tüzeket kioltsuk. Thank you very much. Köszönjük szépen, kedves kollégánk! Scott Kato asszony egy kék kártyás kérdést szeretne intézni önhöz, elfogadja? Természetesen, mondja Hook úr, akkor Scott Kato asszony fél percben felteheti a kérdését. Mamström biztos asszonynak több párti levelet küldtünk, amelyet sokan aláírtak, és Bolsonaro úr politikái miatt ebben azt kértük, hogy ne írjuk alá a Mercosur megállapodást, ha abban nincsenek kötelező környezetvédelmi feltételek. A liberálisok azt a levelet nem írták alá, tehát szeretném megkérdezni Huk urat, hogy készen áll-e arra, hogy megígérje, hogy nem járul hozzá a Mercosur megállapodáshoz, hogyha abban nincsenek környezetvédelmi és emberi jogi kötelező érvényű feltételek. Elnök asszony, nem tudom, hogy az a levél, amelyről a kollégám beszél, az miről szól. Nem lehet egy egyszerű igen-nem kérdésé egyszerűsíteni ezt a problémát. Az európai kereskedelmi megállapodásoknak az méltányosságot, az környezetvédelmet és az emberi jogokat támogatniuk kell. Köszönjük Huck kollégának. Most pedig Anna Cavazzini asszonynak adnék szót másfél percben. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Amazonas ég, és minden percben egyre inkább elhal a bolygónk zöld tüdeje. Bolsonaro, a szélsőbboldali elnök Brazíliában, az emberi jogok, a klíma megállapodás ellen az őslakosok joga ellen lép fel. Ugyanakkor az Európai politikának is felelőssége van. Csak az elmúlt évben importált a Brazíliából az EU 60 ezer tonna etanolt, ezen kívül mintegy 50 ezer tonna marahúst, illetve szóját hozott be. A föld lángokban áll, és mi még tovább olajat öntünk erre, hogyha még több etanolt hozunk be, az még több faírtást, még több tüzet jelent. Nekünk most kell felelősséget vállalnunk a bolygónk, a klímánk érdekében. A utcán lévő tüntetések a klíma érdekében azt mutatják, hogy a parlamentnek is felelősséget kell vállalnia, le kell a Mercosurt, és olyan ellátási láncra van szükség, amely nem kötődik erdőírtáshoz. Itt az Európai Parlamentben lehetőségünk van arra, hogy a globalizációt helyes irányba tereljük. Itt az ideje ennek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kavacini asszony. Martin Bushman következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hetek óta sokkal több erőtűz van a az erdőkben, az Amazonas mentén, mint valaha korábban a hús érdekében írtják ki az erdőket, és évek óta folyik ez, ezáltal nagyon értékes növény-állatfajok pusztulnak el, illetve az a hely is, ahol az őslakosok élnek. Nagyon sok állat elhalt a tüzekben, a felszabaduló széndiokszid is károkat okozhat a klímában. Az ökoszisztémák elveszítésének van egy neve, az ökocid, az USA, Hollandia és más országok is arra kérték az ENSZ, hogy ne vegye fel az ökocidet a emberiség ellenes tettek listájába. A különböző nagy koncernek nem bánják az ilyenfajta erdőírtást, hiszen a profit nagyobb, ezt meg kell, le kell állítani. Köszönöm szépen Bushman úr, Christoph Hansen következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egész nyáron lángolt az egész bolygó, Ázsiában és Afrikában, és nem csak az Amazonasban. Európában forróbb volt a nyár, mint 2008 és 2018 között bármikor. A sarkvidéki régióban pedig az égő tűzeg arra ösztönöz minket, hogy tegyünk végre valamit. Ez az egész emberiség számára a globális katasztrófa. Ahelyett, hogy kereskedelmi megállapodásokkal foglalkozunk, mint a Jadó úr mondja, aki az előadása után azonnal távozott, azzal kell foglalkoznunk, hogy hogyan tudjuk a kereskedelem politikát arra használni, hogy a környezetvédelmi sztenderdjeinket kiterjesszük. A Mercosur társulási megállapodás egy egyéb lehetőség arra, hogy Brazíliát rászorítsuk arra, hogy a párizsi megállapodást betartsa, például, hogy félmillió hektárt újra erdősítsen, és elérje 2030-ig a zéro illegális erdőírtást, ahogy arról már többen beszéltek. Hölgyeim és uraim, a kereskedelem politika nem az egyetlen gyógymód, de tud nekünk segíteni a céljaink elérésében. A mi feladatunk most az, hogy a megfelelő intézkedéseken dolgozzunk, például megfigyelés és tanúsítási intézkedéseken. A játszmázás helyett az együttműködés, az előremutató út. Ez egy ember okozta katasztrófa, és az emberek tudják megállítani is azt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük, Hansen úr. A következő hozzászóló Jütte Guteland. egy percet kap. Tack, fru ordförande, herr kommission. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Az erdő levegőt biztosít az egész világnak, és létfontosságú a jövőnk és a klíma szempontjából is az erdők létezése. Át kell állnunk a fenntartható jövőre. Az erdő felnőtt fái megkötik a széndiokszidot, és ezért létfontosságú szerepet játszanak abban is, hogy a párizsi megállapodásban és a hőmérséklet célokban is elérjük a vállalásainkat. Az új technológiák bevetése nagyon fontos az átállás szempontjából, de pillanatnyilag most az amazonaszi esőerdő felé tekintünk, és ez helyes is, hiszen ezek nagyon fontosak. Nem véletlenül hívják a föld tüdejének ezt az erdőt, ugyanis két milliárd tonna széndiokszidot köt meg évente. Igen, ezt jól hallották, ez 5%-a a világ teljes kibocsátás mennyiségének. Ez a legfontosabb módja annak, hogy a Párizsi klímaegyezményt meg tudjuk tartani. Az Amazonas van most tomboló tüzek veszélyeztetik a jövőnket. Meg kell tennünk mindent, hogy megvédjük ezt az erdőt. Köszönjük, Guteland. Asszony, a következő szóval Stefan Bizsú egy percben. Madame la Présidente. Euh, Elnök asszony, kedves kollégák! Én a tengeren túli területekről származom, és szeretném támogatni az Amazon vidéki népeket, mert állandóan feszélyezteti őket ez az állandó tűz, mindannyiunkat. De körülbelül 300 ezer európai él az Amazon vidékén, tehát Franciaországnak és Európának van közös határa az égő Brazíliával, ezért teljesen legitim dolog és felelősségteljes dolog, hogy fellépjünk és védjük az Amazon vidékét. Ugye nagyon fontos vigyel, őz, őrizni a növény és állatvilágot, mégpedig sürgősen. Struktúrát, meghatározott, koordinált módon kell fellépnie a parlamentnek, ugye hatékonyan és koordinált módon. Kérem tehát minden egyes lehetőséget használjunk fel arra, hogy az Amazonasszal kapcsolatban legyen stratégiánk, és a fenntartható fejlődés célkitűzéseit betartassuk, és nyilván védjük a sokszínűség, a sokféleség ö, ö, neveket is, illetve azokat az elkötelezettségeket, amelyeket a Párizsi megállapodás tartalmaz. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Bas Eichhout egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szerintem mindenkit sokkoltak azok a képek, amelyeket láthattunk a nyáron az Amazonasról, és jó az, hogy beszélünk a Mercosur megállapodásról is, amelynek célja az az, hogy megerősítsük a kereskedelmi együttműködést Brazíliával és más országokkal. És most nem kell senkit se hibáztatni, ezt az EPP kollégáknak mondom, hogyha elolvassuk, hogy mi van ebben, akkor azt láthatjuk, hogy a kereskedelmi és fenntarthatósági fejezetben van szó az erdőírtásról, és csak azt mondják, hogy elő kell segíteni a megfelelő előállított termékek behozatalát, itt csak ösztönzésről van szó, pedig a Mercosur megállapodás kötelező érvénynek kellene, hogy legyen. Tehát ez a megállapodás teljesen bizarr pirításokat fogalmaz meg. Nem előírjuk, hanem csak ösztönözzük a fenntarthatóságot. Ez a fajta nyelvezet, amelyet mi alkalmazunk. Ezért kérdezem a tanástól és a bizottságtól, hogy meg akarják-e változtatni ezt a megfogalmazást annak érdekében, hogy kötelező érvényű szabályok legyenek ebben benne, ehelyett a nagyon gyenge fejezet helyett a Mercosur megállapodásban. Köszönjük, eh, képviselő. Emmanuel Morel következik egy eh. elnök asszony. Természetesen valamennyiünket eh, rendkívül elszomorít az amazonasi helyzet, de nem elég, hogyha elítéljük ezt a helyzetet, meg kell ismerni az okokat, és le kell ebből vonni a politikai következtetéseket. Bolsonaro politikája bűncselekménnyel ér fel, tönkreteszi az őslakos népek lakóhelyét, és mérgező növényvédőszereket engedélyez. A másik pedig a brazil nagy ipar, amely az exportra épül, és egyre több területet foglal el magának. Hallattam a jobboldali kollégákat, ők álszent módon azt mondják, hogy a Mercosur-t nem lehet Bolsonaro úr érdemeire alapozni. De hát ez egy rossz vicc. Egyre több etanol, egyre több cukor és hús termelődik, és közben hihetetlen mértéket ölt az erdőírtás. Ez egy klímagyilkos politika. De legyünk következetesek, legyünk logikusak, hogyha valóban meg akarjuk oldani ezt a helyzetet, akkor utasítsuk el a Mercosurt. Kiitokset edustaja Morel. Sitten annan puheenvuoron edustaja Edina Totille. Puolitoista minuuttia. Tot Edina következik másfél percre. The mic is working, okay. Köszönöm a szót